Uh, dear colleagues, uh, we begin on... Um... Kedves kollégák, kezdjük el a 14-es napi rendi ponttal a munkát, és sok szeretettel köszöntöm Roberto Gattiérit, aki az ECON szakbizottság elnöke. Közös bizottsági eljárás uh, következik most. Az unió területére belépő, illetve az unió területét elhagyó készpénz ellenőrzése a téma, és csak bevezetésként mondanám, hogy szeretném köszönteni az Ekon szakbizottság tagjait. Nem ez az első alkalom, hogy az eljárási szabályzat 55-ös cikke értelmében a két szakbizottság együttesen ülésezik, és azt hiszem, hogy most az együttműködés is nagyon fontos, ez érződik. A terrorizmus elleni küzdelem, a szervezetbűnözés elleni küzdelem terén, és hát egyébként is a biztonsággal foglalkozó biztos területén szoros az együttműködés, ez nagyon fontos, meg kell szüntetni a terrorizmus finanszírozási forrásait, és ez a célja egyébként ennek a dokumentumnak. Át is adom Robertónak a szót, hogy ő is felvezethesse a pontot. Köszönöm szépen, Claude! Nagy öröm számunkra, hogy itt lehetünk. Tehát az eljárási szabályzat 55-ös cikke értelmében egy újabb közös bizottsági eljárás indul, a pénzmosás ellenes témában is nagyon jól együttműködtünk, biztos vagyok benne, hogy most is kiváló lesz a együttműködés ennek a jogszabálynak a kapcsán amely az unió területére belépő, illetve az unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szól, és hogy a pénzmosással szembe tudjunk szállni, az adóelkerüléssel, a terrorizmus finanszírozásával, és így tovább. És tulajdonképpen további késlekedés nélkül azt hiszem, hogy el is kezdhetjük ezt az együttes ülést, és a témának a megtárgyalását, a jelentés tervezett kiváló. Köszönöm szépen, Roberto. Azzal kezdeném, hogy a Libe társelőadónknak adom meg a szót. Juan Fernando López Aguilar kap szót. Köszönöm szépen, Claude. Megköszönöm Moraes és Gualtieri elnök uraknak ezt a lehetőséget, hogy a jelentéstervezetet bemutathatom az unió területére belépő, illetve az unió területét elhagyó készpénz ellenőrzése témájában. Szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak is, hogy ezt az együttes ülést megszervezték. Nem egyszerű az ECON szakbizottság és a LIBE szakbizottság tagjait egy teremben leültetni, mindenki nagyon elfoglalt, tehát erre időpontot találni és ezt megszervezni, de nagyon fontos a cél. A terroristák finanszírozását szeretnénk, finanszírozási forrásait szeretnénk megszüntetni, a határon átnyúló bűncselekményekkel szemben fellépni, és azt hiszem, hogy jó együttműködés kezdeti lépéseinél tartunk a két szakbizottság között, tehát a LIBE és az EKON szakbizottság között nagyon jól együttműködünk. A társelőadó kolléganőm Devo asszony, gondolom ugyanerről fog beszámolni. A két szakbizottságban működő csapat mindent megtesz majd azért, hogy az időkeretek betartásával jó dokumentumot állítsunk elő. A terrorizmus elleni küzdelem, a terrorizmus és a szervezetbűnözés elleni küzdelem keretében kell uniós szintű intézkedéseket hozni, különösképpen azért, hogy a bűncselekmények finanszírozását meg tudjuk állítani. Viszont az EU-ban a készpénzforgalom ellenőrzését, illetően az egyes tagállamok szabályai eltérőek. Rendeletről van szó, ez egyébként majd felváltja a rendeletet, ami eddig létezett, és egy EU-s szintű jogszabály lesz az EU-s készpénzforgalom ellenőrzésére. Ez a belső piac védelme miatt is fontos, de az állampolgárok és a vállalkozások védelme érdekében is fontos. A frontvonalban természetesen a vámigazgatási szervek vannak, hiszen a, ők végzik az ellenőrzést, a személyforgalmat ellenőrzik, és a szállítmányok külső határokon átnyúló forgalmát is ők ellenőrzik, és ezért nagyon fontos, hogy meg kell erősíteni a nemzeti vámigazgatási szervek között az együttműködést, azért, hogy a bűnözők ne tudják az EU külső határain megkerülni a készpénzellenőrzést. Az Európai Bizottság 2016. december 21-én fogadott el egy intézkedéscsomagot, ide tartozott a, a pénzmosás, az illegális készpénzáramlások, illetve az eszközök befogyasztásának és elkobzásának a területe, tehát hogy az uniós jogi keretet teljessé tegyék és megerősítsék. Született egy cselekvési terv 2016. februárjában. Ezeknek az intézkedéseknek a része az a rendeletmódosítási javaslat, amelyet az Európai Bizottság 2005-ben fogadott el, a készpénz ellenőrzésre vonatkozik. Mi ennek a jogalapja? Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114-es cikke. Ez azt célozza, hogy a tagállamok nemzeti rendelkezéseit közelítsék egymáshoz, hogy a belső piac jobban működjön, a másik pedig az EU működéséről szóló szerződés 33-as cikke, ez pedig arról szól, hogy a tagállamok közötti, illetve a tagállamok és a bizottság közti vámügyi együttműködést erősítsük. A bizottság változtatásokat javasol tehát az unió területére belépő vagy távozó személyek esetében a érték az 10 ezer euró. Tehát 10 ezer euró, vagy azt meghaladó értékű készpénz, vagy pedig értékes áru ide a postai szállítás és a teherszállítás is beletartozik. És a változtatásoknak az a célja, hogy a hatóságok ellenőriz, ellenőrzéseket tudjanak végrehajtani, akkor is, hogyha a vámáró nyilatkozaton 10.000 euró alatti összeg szerepel, de a hatóságok így tudnak majd intézkedni akkor is, hogyha bűncselekmény gyanúja áll fenn. Nagyon fontos az, hogy a bizottság javaslata kiterjeszti a készpénz meghatározását az aranyra és egyéb nagyértékű árukra is, valamint a feltöltős fizetési kártyákra. Ezek egész eddig nem szerepeltek a hagyományos vámáron nyilatkozatokban. Tehát olyan feltöltős fizetési kártyákról van szó, amelyek pénzügyi számlákhoz nem kapcsolódnak. Aztán a javaslatban szerepel még a kísérő nélküli készpénz esete is. A bizottság javaslata azt is lehetővé teszi, hogy az illetékes hatóságok a készpénzt ideiglenesen visszatartsák, akkor, hogyha a küszöbérték alatti készpénz forgalmat észlelnek, ahol felmerül a gyanú, hogy jogellenes tevékenységhez kapcsolódik ez a forgalom. A jelenlegi rendelet ez ezt nem teszi lehetővé, tehát ennek a megerősítéséről, kibővítéséről van szó. Végül pedig a javaslat azt is célozza, hogy egységesen alkalmazzák az ellenőrzéseket, úgy, hogy a bizottságnak végrehajtási hatáskörei lesznek, a kockázatkezelési szabályok, az információcsere szabályai kapcsán, valamint az adatcsere rendszerére is vonatkozik ez, vonatkoznak ezek a végrehajtási hatáskörök, valamint a tagállamok bizottságnak benyújtott információira is vonatkozik ez, de előadótársam az Ekon szakbizottságból majd biztos erről részlesebben beszél, de jó asszony fog szólni a kísérő nélküli készpénz kérdéséről, a kockázatkezelés és kockázat értékelésről, illetve azokról a rendeletekről, amelyek az adat csere rendszerét erősítik meg. És az európai pénzügyi információs egységekről is szól a javaslat az, az ö, működésükre vonatkozó mechanizmusra. Tehát erről van szó nagy vonalakban, és természetesen Delvo asszony és én is az önök rendelkezésre, az rendelkezésére állunk, hogyha bárkinek még kérdése van. Az ECON szakbizottságot érintő kérdésekre Delvo asszony fog kitérni. Köszönöm szépen. Parancsoljon asszonyom. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jó volt az együttműködés, és kiváló tervezet született. Én arra korlátoznám a hozzászólásomat, hogy a módosítókra térek ki. Először is egy-két dolgot pontosítunk. A kettes cikkben a készpénz hordozójának a definícióját pontosítjuk. Szerintem ez pontosítja a rendelet értelmezését. Aztán a vámnyilatkozatban kért információkat is pontosítjuk, hogy az illetékes hatóságok hatékonyabban tudjanak fellépni. Aztán pedig a nyolcas cikkhez javasoljuk, hogy a határidőket rövidítsék az információ átadására vonatkozóan. A pénzügyi hatóságoknak. Ugyanis úgy gondoljuk, hogy ha a bűncselekmény gyanúja merül fel, akkor gyorsan kell reagálni. A 13-as cikk foglalkozik a szankciókkal a bejelentetlen készpénz esetén, és hát nyilvánvaló, hogy ez a tagállamok kompetenciájába tartozik, de ha megnézzük a tagállami szabályozást és a szankciókat, azt látjuk, hogy ott nagyon nagy az eltérés. És szeretnénk elkerülni azt, hogy egyfajta turizmus alakuljon ki, és ezért azt javasoljuk, hogy a 20 és 40 százalék között legyen a, a szankciók összege. Tehát, hogyha valaki nem jelentette be a készpénzt, vagy helytelenül jelentette be a, a készpénzt, akkor a, a szankció az ennek az összeg 20 és 40 százaléka között legyen. Aztán, aki belép az Európai Unió területére, nagyon fontos, hogy a jogsértésekkel kapcsolatos információt az ilyen személyek esetében megosszák egymás között a tagállamok, és van már ilyen információ cserét szolgáló rendszer, ez a vámügyi információs rendszer, és azt javasoljuk, hogy használják fel ezt, és teremtsenek új struktúrát benne az információ cserére. Egy szó, mit tehet a bizottság? A bizottság delegált aktusok alapján léphet a, az arany, a csekk, az előre fizetett kártyák, a készpénz esetében. Gyorsan kell reagálni, azért vettük mindezt be, a, vagy támogattuk mi is ezt a felsorolásba, hogyha lesz valami fajta új innováció, ami szintén készpénznek minősül, akkor azt is szükséges a listához hozzáadni. Aztán pedig az információ cserére vonatkozó technikai szabályokat is gyorsan kell meghatározni. Ami pedig a kritériumokat illeti, tehát a kockázatkezelési kritériumokat, hogy mi történjen a gyanús esetekben, szerintünk itt nem szakmai technikai kérdésről van szó, hanem egy nagyon kényes kérdésről, és azért javasoljuk, hogy a kritériumokat delegáltaktusokkal rögzítsék, nem, ne pedig végrehajtási hatáskörök alapján. És a végén pedig egy pontot említenék, amiről a tanácsban is komoly vita folyt. Mi történik a kénzpénzzel, amelyet postai úton küldenek? A jelenlegi rendelet értelmében erről nem kell nyilatkozatot tenni, és hát felmerül a kérdés, hogy nem kellene erre vonatkozóan is kötelezettséget megállapítani. Hallottuk az érveket, a, tudjuk, hogy gyakorlati nehézségek is léteznek egy ilyen nyilatkozat esetében, tehát kinek kell kitölteni ezt a nyilatkozatot a, a készpénz feladójának, vagy a címzetjének. A címzet az azt is mondhatja, hogy hát ő nem is tudta, hogy neki küldenek ö, ilyesmit, vagy pedig melyik ö, tagállam ö, nemzeti jogszabályai alapján kell ezt végrehajtani, vagy hogyan működjön. Ugye előfordul, hogy az Európai Unió egy másik tagállamába lép be esetleg ez a készpénz, és a, ezek miatt, a bonyolult kérdések miatt hagytuk ezt ki a rendelet szövegéből, viszont a felülvizsgálati klauzulába beemeltük, az azt jelenti, hogy a kísérő nélküli készpénz helyzetének, illetve kötelező bejelentésének a vizsgálata meg fog valósulni, és, valósulni, és három évvel később erre lesz még lehetőség a felővizsgálatkor, tehát ezzel csak azt akartam jelezni, hogy nem vagyunk, nem makacskodunk ezzel a témával szemben, nyitottak vagyunk rá. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Kérném, hogy minden hozzászóló, árnyékjelentéstevő két percben szóljon hozzá. Martucello kollega az néppárt nevében. Grazie, grazie. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes ez a jelentéstervezet, és nagyon sok fontos lehetőséget megemlít. A készpénzforgalom ugyanis előfordul, hogy a terrorizmust és a szervezett bűnözést támogatja. Viszont ne felejtsük el, hogy nem rendőrállamban, nem rendőrállamokban élünk, és azért azt kerüljük el, hogy a, a gyanúsítgatás kultúrája erősödjön meg, és hogy abnormális helyzetek adódhassanak elő, hogy a rendőri szervek vagy más vám ügyi szervek tudjanak így viselkedni. Én azokra az esetekre utalok, ahol a, az összeg, amelyet az érintett személy visz magával, a küszöbérték alatt van. Ugye szerepel a szövegben, hogy gyanú esetén ilyenkor is lehet intézkedni. tehát a szövegben ugye az szerepel, hogy felmerül a gyanú esetleg, hogy bűncselekményből származik, Hát szerintem itt kell vigyázni, mert a jogállamból átlépünk a rendőrállamba, és nagyon veszélyes a jogállamból átlépni a rendőrállamba. Inkább pontos normákat kellene lefektetni, és ne tegyük lehetővé a hatóságoknak azt, hogy a saját diszkréciójuk, saját megítélésük alapján gyakorlatilag abszolút hatalommal bírva bármikor nekiállhassanak vizsgálódni, azt mondva, hogy hát ez az állampolgár, ez gyanús. Tehát lehet szigorúbb norma, én azt elfogadom, a 10.000 eurós küszöbértéket is csökkenthetjük, azzal nekem semmi bajom nincsen, de precíz és konkrét normákat szeretnék látni a szövegben, mert ez az egyik nagyon fontos hivatkozási pont. A másik pedig az információtárolás pontja, ami fontos, és erről említeni akartam. ezeket az információkat ugye megszerzik a hatóságok, és tárolják, őrzik őket. De az is fontos, hogy csak ezek alapján nem lehet eljárást indítani. Az én hazámban a leggyakoribb fizetési módszer az még mindig a készpénzfizetés, ami hibás, de nagyon sok kereskedő nem rendelkezik még a legalapvetőbb elektronikus eszközökkel, hogy az elektronikus fizetést biztosítani tudja. A harmadik dolog, amire még gondolnunk kell, az a bitcoin és az egyéb virtuális pénzek. Mert ezt a maffia is használja, és a bűnszervezetek is elkezdték ezeket az elektronikus, virtuál, a virtuális pénzeket használni, tehát erre is gondolni kellene valami fajta ponton a jogszabályban, hiszen így is illegálisan tudnak pénzt cserélni egymással. Köszönöm szépen. Adimov úr a LIBE részéről és a néppárt nevében. Adimov úr. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, взимам думата. Elnök úr, tisztelt kollégák! Emil Radev nevében szólok hozzám. Ő a néppárt árnyékjelentéstevője, és elnézést kér, amiért a mai napon nem tudott eljönni. Az elmúlt három év során az Európai Unió megerősítette a biztonsági intézkedéseket, különös tekintettel, ami a terrorizmus és a szervezett bűnözés finanszírozása ellen hozott intézkedéseket illeti, és mindezt egy biztonságosabb Európa érdekében tette. Ami a tízezer eurós összeget meghatározó az Unióba érkező és annak a területét elhagyó készpénz áramlások ellenőrzését illeti jó intézkedéseknek tartjuk ezeket, mert az illetékes hatóságokat további alternatív jogkörökkel ruházza fel, és megkönnyíti a köztük való együttműködést árnyékjelentéstevőként a, pénz, a pénzmosás ellen ötödik irányelv témájában szeretném felhívni a figyelmet arra, és arra kérném önöket, hogy ne keverjük össze az ötödik irányelv rendelkezéseit az itt szereplő rendelkezésekkel, mert ez a két szöveg kölcsönösen kiegészíti egymást, tehát tartsuk szem előtt, hogy a kettő különböző. Radev úr számít a gyümölcsöző együttműködésre a két szakbizottság között. Köszönöm szépen a figyelmet. Bernd Luke. Köszönöm szépen, elnök úr. Németül fogok hozzászólni. Az ECR nevében azt szeretném megjegyezni, hogy az itt javasolt célkitűzéseket teljes mértékben támogatjuk. Azt hiszem, hogy az összes frakcióval e tekintetben egyetértünk, fontosnak tartjuk a bűnszövetkezeteket, a, illetve az Európai Unióba való készpénz áramlást meg kell akadályoznunk azáltal, hogy az ilyen transfereket amennyiben lehet még a határoknál feltartóztassuk. Ugyanakkor, amire tekintettel kell lennünk, az az, hogy az intézkedéseket, amelyeket e célból meghozunk, az um, Európai Unióba érkező vagy onnan távozó ártatlan állampolgárokra is uh, egy terhet jelenthetnek ezen intézkedések, ezért arányosnak kell, hogy, arányosak kell, hogy legyenek, azért, hogy az intézkedés maga sikeres legyen elég sokat utazom Európában képviselőként, és elég gyakran kitöltök ilyen nyomtatványokat, amelyeken azt kérdezik tőlem, hogy tízezer dollárt szeretnék-e bevinni az érintett országba. Itt itt nyilván nemet mondok rendszeresen, de felmerül bennem a kérdés, hogy aki illegális szándékkal több mint tízezer dollárnak vagy eurónak megfelelő összeget hoz, vajon ők igenne válaszolnak-e egy ilyen nyomtatványra, és sikerül talán így elkapni őket? Egyáltalán bevallanák ezt? azért egy kicsit ügyelnünk kellene arra, hogy az a szabályzat, amelyet itt megalkotunk, vajon tényleg megfelel annak a célnak, amelyet el akarunk érni. Ezzel kapcsolatban vannak kételjeim. Hasonló irányba indulnék el, mint Martusello kollega, de némileg másképpen közelíteném meg ezt a kérdést, ugyanis a gyanú az, aminek a munkánk középpontjába kellene kerülnie, el kellene távolodnunk a szabályos megkérdezéstől, a szabályos nyomtatványok kitöltésétől, és sokkal inkább a vámhatóságok jogkörére kellene a hangsúlyt helyeznünk, amennyiben megalapozott a gyanú. Szerintem ez a megközelítés, amelyet követünk, nem feltétlenül sikeres, de nagyon szívesen együttműködöm a többi árnyékjelentéstevővel, hogy átdolgozzuk az itt szereplő javaslatokat, a bizottság, illetve az előadónk által kidolgozott javaslatokat. Örvendetesnek tartom, hogy az előadó bizonyos definíciókat pontosított, és alapvetően helyesnek tartom azt a megközelítést, hogy nem csak a készpénzre kell összpontosítanunk, hanem egyéb értéktárgyakra is. Ugyanakkor kritikusan szeretném megjegyezni, hogy nem tudhatjuk, hogyan működik majd ez a gyakorlatban. Amikor valaki például egy gyémántokkal díszített Rolex órát hoz magával, ő vajon gyanúba keveredik-e az a kapcsolatban, hogy túl nagy értékű értéktárgyat akar bevezetni, behozni az Európai Unióba, vagy hogy akarjuk megakadályozni azt, hogy valaki például drága köveket rejt el a podgyászában, amiket amúgy sem találnának meg, vagy előfizetett kártyákat rejt el a kézi podgyászában amelyeknek a meglétét nyilván letagadja, hogyha erről megkérdezik. Tehát az ilyen ellenőrzéseknek nincs semmi értelme, ha csak nincs megalapozott gyanú. Tehát a gyanú aspektusát kellene erősítenünk, és a gyanú nélküli ellenőrzésektől el kellene távolodnunk. Köszönöm. Thank you very much and for the... Köszönöm, Tartan úr következik a ECR-től. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a raportőrnek a e, munkáját. E, két bizottságnál mindig nehezebb az együttműködés. E, százezer éves bevallást nyújtanak be, és tízezer jogsértés történik évente a régi rendelet alapján, tehát valójában már ott eh, elkezdődött a helyzet kezelése, de igazi, igazodnak a helyzethez a bűnözők is. A szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni fellépés fontos eh, prioritás, és én azt gondolom, hogy ez a jelentés eh, megfelelően elkezdte ezt. Először is azzal, hogy kiterjesztjük a készpénz definícióját. Amikor azonban ezt megtesszük, akkor óvatosan kell eljárni, az RPP egyensúlyról beszélt, és ez valóban így is van, oda kell figyelni a legitim készpénzforgalomra a határon, tehát ne felejtsük el, hogy olyan személyeket akarunk alapvetően elkapni, akik ki akarják kerülni a törvényt. Tehát az, hogy hogyan tesszük ezt, ez nem, nem mindegy, mert el kell kerülni azt, hogy a legitim módon készpénzt szállító embereket is zaklassák. Ha eltaláljuk az megfelelő egyensúlyi helyzetet, akkor az ECR azt támogatni fogja. Azonban az arányosságot is meg kell nézni, például az előre feltöltött kártyáknál meg kell nézni, hogy Eh, ez eh, arányos-e. Eh, a bűnözők nem akarják, hogy elkapják őket, éppen ezért gyakran nem ők szállítják a pénzt, éppen ezért a kísérő nélküli készpénz fogalma is megkülönböztetése az nagyon hasznos. Az előadók fognak erről még beszélni, akár csak az időszakokról, és mindenképpen akarjuk kerülni, hogy ártatlanok kerüljenek nehéz helyzetbe. A legnagyobb aggodalom azonban az, hogy intézményes kérdéseket kezel a tervezet, nem pedig azt a problémát, az elnök figyelmezteti a, az elnök figyelmezteti a képviselőt, hogy később egy óra tízkor, egy óra tízkor be kell fejezni az ülést. Gyorsan befejezném, mondja Dalton úr. Elnézést, nem értettem, hogy nem hallottam, hogy két perc áll csak egy személy rendelkezésére. Nos, a, a nem, az európai pénzügyi szervezet felállítása szintén felvett a Financial Intelligence Unit felállítása szintén felvett arányossági kérdéseket. Torvalds úr következik. Köszönöm. E, azt hiszem, hogy jó példát láttunk arra, hogy mi az, hogy valaki lopja a másik idejét. E, nagyon nehéz feladattal állunk szemben. A képregényekben e, rögtön felismerhetők a bűnözők, a valós életben ez sokkal nehezebb. Tehát eh, ezt kellene eh, megvizsgálni. Ez az igazi probléma, amivel a raportőrnek és a, az árnyékoknak eh, foglalkoznia kell. Itt információ hiány van, a különböző pénzügyi felderítő szervezetek együttműködésére van szükség az unión belül. Eh, amennyiben ezt sikerül előmozdítani, az mindenképpen dicséretes lenne. Az előző eh, hozzászólók már beszéltek a kísérő nélküli készpénzről, ugyanaz a véleményem nekem is erről. És eh, megpróbálunk megfelelő, hatékony módosítókat benyújtani, és 50 másodpercet pedig átadok a következő hozzászólónak. Okay, we move directly to Barbara Kappel. Kappel képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak az 50 másodpercnek, amit most kaptam. Rövid leszek, a lényeget már elmondták. Az előttünk jelevő jelentés tervezett minden bizonyal rendkívüli mértékben javítja, kiegészíti a 2005 per 1889-es rendelet definícióit. Hallottuk már, hogy a harmonizáció céljából egyértelmű paraméterekre van szükség, például a jelentéstételi kötelezettség, illetve a szankciókra nézve. Ami számomra nagyon fontos, az az arányosság elve. Ugyanis, ha most a definíciót a készpénzről kibővítjük értéktárgyakra és aranyra, akkor mit tesz valaki, aki például egy aranyórával utazik, ez a saját órája, aminek lehet, hogy nem is ismeri az árát. Úgy gondolom, hogy nagyon lényeges, hogy tényleg a gyanú eh, kérdését eh, erősítsük, nem szabad plusz bürokratikus terheket eh, kész előállítanunk, de gyakorlatilag a, el kell távolodnunk a kihallgatásoktól, illetve a rutinszerű megkérdezésektől, hanem a gyanú kérdését kell erősítenünk, és ebből kell kiindulnunk. Egy további harmonizáció minden bizonyal észszerű, jobb ellenőrzésre szükség van a terrorizmus elleni küzdelem céljából, ahogyan azt a jelentés is kidolgozza. Igen, valóban ezt én is támogatom. Köszönöm. We've got uh, Anna Gomez, please. Oh, the, the, the... Anna Gomez. A, az igazi kihívás a végrehajtás lesz. Úgy tűnik, hogy a végrehajtás az nem lesz túl komoly, hogyha a tagállamok a PNR-re úgy tekintettek, mint a terrorizmus elleni fő eszközre, és közben a magárepülőgépek ellenőrzéséről megfeledkeztek. Egyébként a pénzmosás, a készpénz Európába leginkább a magárepülőgépeken érkezik be, és senki nem ellenőrzi ezeket, mert magárepülőgépek. A kérdésem az, hogy hallottam, hogy nem lesz bent a jogszabályban a, a posta, tehát hogyha postán, a postai küldeményben küldenek készpénzt, gondolom, hogy ide beletartozik a Western Union és egyéb ilyen szolgáltatások, hogyha én a portugál készpénz pénzügyi információs egységhez, egységgel beszélek, akkor mindig az derül ki, hogy ez a fő aggájuk. Tehát akkor most ez bent lesz, vagy sem. Végül pedig a készpénz és az egyéb értékes tárgyak. Valaki ellenőrzi a szabad kikötőket, amelyek az EU-n belül vannak? Tehát a szabad kikötőkre vonatkoznak majd ezek a szabályok, vagy sem? Köszönöm. Okay, so we have two minutes for our... Két percet kapnak a társraportőrök ahhoz, hogy lezárják a témát. Both? Okay, we follow the opposite order, so Madi Delvaux. <laughs> Thank you. I, I, just to clarify that... Uh... Köszönöm, de asszony. Csak szeretném eh, tisztázni, hogy az ékszer az nem nemes fém. Annyi Rolexet visel a csuklóján, amennyit akar, kedves kollega. Az Anex ugyanis eh, a függelék definiálja, hogy eh, mi az, ami egyenértékű a készpénzzel. A postai szolgáltatások, eh, ahogy annak kérdezte, az, az, azok a hatály alá tartoznak, de nincs eh, jelentéstételi kötelezettség, és eh, erről bár volt szó a tanácsban is, és az volt a többség, hogy ne legyen egy nyilatkozattételi kötelezettség a postai szolgáltatásoknál. Ez valóban egy olyan kérdés, amiről beszélni kell majd és normálisan a magárepülőgépeket is ellenőrizni kell az én tudásom szerint. A bitcoin, a bitcoin természetesen aggodalomra ad okot, e, a bitcoin azonban nem anyag, nem készpénz, ezért nem terjed ki a hatája a rendeletnek a bitcoinra, és e, hát természetesen a jövőben is e, azt szeretném, hogyha jó lenne az együttműködés az árnyék előadók között. Lopez Akiár úr nagyon rövid leszek. Meg fogom fogadni a tanácsokat, és én is azt gondolom, amit Delvo asszony mondott. Felírtuk az itt elhangzottakat, és osztozunk is az aggodalmakban, hogy mindez milyen hatással lehet az egyszerű polgárokra. Nem szabad mindenkit gyanakvással szemlélni a határom, de E, valóban, ahogy itt elhangzott, e, itt az órák, a személyes ékszerek, e, vagy akár egy podgyásznak a mindennapi tartozékai, azok nem okozhatnak semmilyen problémát a vám átlépésénél, vám határ átlépésénél. Itt nagy összegű készpénzről van szó, illetve aranyról Beszéltünk az előre feltöltött kártyákról, mert úgy tudjuk, azt hallottuk, hogy azzal nagyon sok visszaélés van, és azzal próbálják megkerülni a jelenlegi rendeletet. De lesz még mozgástér, és, ő és készen állunk arra, hogy együttműködjünk és remélhetőleg megfelelő kompromisszumok születnek. Ezzel a végére értünk. A módosítók benyújtásának határideje október 25-e 15 óra. A módosítók november másodikán lesznek eh, megtárgyalva, és december 4-én lesz eh, a szavazás. Eh, köszönöm a kollégáknak, hogy részt vettek ezen az ülésen. Köszönöm Robertónak az együttműködést. A Libe pedig kettő órakor folytatja a munkáját.